kérdéseket folyamatosan tárgyaljuk az ö, emberi jogi párbeszédben, így Eritreával is. Eritrea sajnálatos módon továbbra sem tartja tiszteletben saját kötelezettségvállalásait, és nem tartja tiszteletben az emberi jogokat. Konkrét gesztusokra van szükség, például a titokban fogva tart, 2001 óta titokban fogva tartott foglyok szabadon bocsátását, konkrétan Iszákura gondolok, aki Eritrea és EU-s állampolgár. A nemzetközi fórumokon is gondot jelent ez, például az ENSZ emberi jogi tanácsának ülésein is, ott is folytonosan arra kérjük Eritreát, hogy, hogy működjön együtt a különböző nemzetközi szervekkel, illetve az EU-val, illetve hogy engedje be a nemzetközi megfigyeléket Eritreába. Úgy gondoljuk, hogy az egyetlen mm, ez a legjobb megoldás a probléma kezelésére, hogyha az eritreaiak is komolyan veszik ezt a problémát. Hogyha az eritreaiak is hajlandóságot mutatnak, akkor az mindenképpen előre vezet. Nagyon fontos az, hogy, a nemzet, hogy az emberi jogi nemzetközi normáknak megfeleljenek. Az elszigeteltség nem szokott alkalmas lenni ezekben az esetekben. Az eritreai lakosságot kell támogatnunk, az ő életkörülményeiket javítani. Ezt az elkötelezettség a stabilitást is növelni az országban, illetve a régióban. Apróbb előrelépések történtek. 2014. decemberében az eritreai kormány bejelentette, hogy, a, hogy immáron a határozatlan ideig tartott kötelező katonai besorolás 18 hónaposra korlátozódik. Korábban tehát a katonai szolgálat határozatlan ideig tartott, és nagyon sokan éppen ezért hagyták el az országot. Most ezt a döntést meg kell valósítani. Mindent meg kell tenni azért, hogy az eritrei lakosság életét megkönnyítsük, hihetetlen feszültségnek vannak kitéve. Az élelmiszerbiztonsági kérdés is nagyon súlyos, nem igazán vannak gazdasági lehetőségei a lakosságnak. A esett helyzetet tanúsítja, hogy rendkívül sokan hagyják el az országot, főleg fiatalok, akik veszélyes útra indulnak, hogy az EU-ba érjenek, akár illegális módon, és nagyon sokszor az embercsempészek áldozataival válnak. Az EU-s fejlesztési projekteket, melyeket az melyeket 53,3 milliós, millió euró, eurós mértékben hajtunk végre. Éppen ezért fontosak, hogy ezeket megvalósítsuk. Ezek mezőgazdaságról és élelmiszerbiztonságról szólnak. Nagyon fontos az is, hogy a kormány a kapacitás építésre is odafigyeljen, illetve Fontos az is, hogy mindenki hozzájuthasson az igazságszolgáltatáshoz, akár már a közösségi bíróságon is. Projekteket segítünk, projekt, projekteket finanszírozunk, nem a kormányon keresztül történik tehát ez. Azt próbáljuk elérni, hogy a lakosság profitáljon ezekből a segélyekből, nem a kormány. Munkahelyeket próbálunk létrehozni, és jobb esélyeket teremteni a polgárok számára. Tehát nem az eritreai kormányt támogatjuk. Ami a fejlesztés segélyek jövőjét illeti, erről folynak a tárgyalások. Szociális és gazdasági fejlődést is támogatunk, a megülő energiaforrásokhoz való hozzáféréssel. Megpróbálunk tehát eredményeket elérni a, a polgárok felé, munkahelyeket teremteni, illetve az emberek megélhetését könnyíteni Eritreában. Aztán az olyan típusú intézkedéseket is, vagy olyan típusú szerveződéseket is támogatjuk, amelyek a gazdasági fejlődést célozzák meg. Az Európai Unió tematikus alapokat is allokált, különböző civil társadalmi szervezetek, formális vagy informális szervezetek munkáját segítjük, amelyek kulturális vagy gazdasági jogokkal vagy szociális jogokkal foglalkoznak. Nincs túl nagy láthatóság ezeknek a szervezeteknek, de az, hogy nem állami szereplőket támogatunk, a pluralizás segíti, és a polgárok részvételét erősíti meg közép és hosszú távon. Let me say also few words. Néhány szóval a migrációról. Eritrea komoly származási ország az Európai Unióba érkező migránsok szempontjából. Hogyha segítjük az, euró, az eritreiak megélhetését, hogyha a gazdasági helyzetet javítjuk, akkor, akkor ez kevesebb ember fog valószínűleg elindulni. De fontosak az emberi jogi kérdések is. Tavaly november 28-án Rómában a miniszterek aláírtak egy nyilatkozatot, ebben is szót kap, ebben is szólunk, szólnak konkrétan az emberi jogi helyzetről Európában, e, Eritreában. A jemeni fejlemények szintén aggodalomra adnak okot, és ez is ronthatja a régió stabilitás, stabilitását. Eritrea Jemenhez képest a Vörös-tenger túloldalán található, túlpartján található. Az a célunk, hogy ne lehessen radikalizálni az eritreai lakosságot, tehát a fejlesztési segélyünk a régió stabilitását és végéjét is növeli. Kíváncsian várom az önök véleményét az EU-s segélyekkel, fejlesztési segélyekkel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Némice biztos úr. Most a frakciók hozzászólói következnek. Stír kolléga kap elsőként kettő percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Eritrea a világ egyik legszegényebb országa. ...178 ország közül a rangsorolásban a 177 nem sokan élnek itt, 6 millióan, de a 30% a politikai menedékjogot kérőknek Eritreából érkezik. Itt rendszeresen visszaélnek az emberi jogokkal, a diktatúra már túlságosan régóta tart, és nagyon sok, sokan egy lapra helyezik Eritreát Észak-Kóreával. A tizedik Európai Fejlesztési Alap prioritásait, ahogy hallottuk a biztos úrtól, szorosan kapcsolták a vidékfejlesztéshez, illetve az élelmezéshez. Senki nem kérdőjelezi meg a fontosságát annak, hogy nagyon fontos az eritreaiknak segítséget nyújtani, és ezzel nem a diktatúrát szolgáljuk. Az inkluzív intézmények létrehozása, viszont szerep, pontosan szerepeljen a 11. fejlesztési programban, hogyha koordinálni szeretnénk külpolitikáinkat, illetve a közös biztonságot, akkor fontos, hogy ezt be kell, hogy vonjuk a munkánkba. Nem szabad abban az illúzióban ringatnunk magunkat, hogy a fejlesztési politika felválthatja a biztonság és védelmi politikát, de nagyon fontos, hogy Eritreában is tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Köszönöm szépen. Most két percben Valenciánó kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Eritrea elfelejtett ország, egy elfelejtett kontinensen. Nem nagyon figyelünk rá oda. Amikor vitázunk, keveset beszélünk Eritreáról. Biztos úr, nagyon keveset tettünk Eritreáért. Olyan ország, ahol nagyon nagy az elnyomás aránya, egy véres diktátor uralja, amely már 25 éve uralkodik, és az országot gyakorlatilag börtönné tette. Nem csak azért kell Eritreával foglalkoznunk, mert az embriókok helyzete sajnálatos, hanem azért, mert nagyon sok eritreai jön az Európai Unióba. Valójában ezért foglalkozunk Eritreai, nem túlnemes célok miatt. Nagyon sok olyan eritreai hagyja el az országot, akik fiatalok, 15-16-17 évesek, általában menekültáborokban élnek, nagyon rosszul, és ne felejtjük el, hogy komoly gond a sinai félszigeten az emberkereskedelem, illetve a kínzás. Örülök annak, hogy megháromszorozták az Eritreának szánt fejlesztési segélyt, de az a cél, hogy ezt valóban az eritreaiak kapják meg. Miért tartjuk fenn a státuszkót a eritreai, eritreai diktátorral. Hogyan fogjuk azt elérni, hogy kevesebbet kapjon ebből a fejlesztési segélyből a diktátor, mint eddig? Nagyon sok olyan eritreai van, aki az exodus áldozatává vált. Erről kéne többet beszélni. Jó lenne, hogyha legalább közepesen méltó életet tudnának élni az eritreaiak. nem hiszem, hogy az a helyes gesztus, hogy mi a gazdagok, előveszünk a csekkönyvet, azt kitöltjük, és a szegényeket ezzel kielégítjük. Köszönöm, Henke képviselő, egy percben. Azt gondolom, hogy mindaz, amit elhangzott, támogatni tudom. Különösen azt, amit Valenciano asszonytól hallottunk. Itt megint egy jelenséggel találkozunk Eritrea kapcsán, korrupt embereket nem tiszteletben tartó diktatórikus rezsimmel van dolgunk, és én kérem azt, hogy még egyszer nézzük meg pontosan azt, hogy milyen típusú szankciókat tudunk bevezetni ezen országgal szemben, különösen meg vagyok győződve arról, hogy ott kell eh, kötelezettséget vállalnunk, ahol személyesen érintettek az emberek. Itt kell tennünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy azoknak a körét, akik utazási korlátozásban részesültek, megpróbálják befagyasztani vagyonnakaikat, illetve azoknak a körét, akik elit iskolákba küldik gyermekeket az USA-ba, őket vizsgáljuk meg pontosabban. Köszönöm szépen, Henke kolléga. a kolléganő kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Mimica biztos úr, Eritrea aláírta a kotonai egyezményt, és ezzel az összes alapjogot és emberi jogot elvileg garantálják. 93-ban történt ez. Azt mondta tavaly az elnök, hogy ha valaki azt gondolja, hogy itt lehetséges a demokrácia vagy a politikai pluralizmus, akkor azt kürtője világa. Kényszerrel a végtelenségig rekrutál ez a, ez a diktátor, a hadseregbe férfiakat, nőket, gyerekeket, elnyomja a szabadságjogokat terrorista csoportokat finanszíroznak, el kell gondolkozni azon, hogy mit csinálunk Eritreával. Nagyon sok nagyon sok millió eritreai vándorok ki az országból, havonta több százan, több ezeren Európában. A 6 millió eritreai több mint felek, kevesebb, mint 16 éves, leszek. általában olyan, ö, olyan alultáplált gyermekek, akik ö, aztán menekültáborokba jutnak. Sokakat elrabolnak, és az, e-, az ember rablók aztán felhívják telefonon a családot, hogy azok hallhassák, hogy hogyan kiabálnak segítségért az elraboltak általában 5000 dollárt kérnék, és azt mondják a családnak, hogy ha nem fizetnek, akkor kioperálják egy szervüket, hogy valamiket levág. Rengeteg ilyen eset van. Reményt kell adni Eritreának. Banki ki beszélt arról, hogy hogyan lehet inkluzív kormányzást elérni. Ez, erre van szükség Eritreának is, de Eritrea sorsa részben a kezünkben van, mi tudunk nekik segíteni. Köszönöm szépen, beszél a Basszalősére asszony, most pedig másfél percben Verzsá asszony kap szót. szépen monsieur le Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a politikai frakcióknak, akik eh, napirendre tűzték ezt a pontot, a kartoni folyamat, amely az olasz elnökség alatti eh, korábbi eh, gyarmatokra irányult, eh, elítélte a legrosszabb diktatúrát. 312 millió eurónyi támogatásban részesültek, és úgy tűnik, hogy összesen 52 milliót tudtak csak felhasználni. Olaszország felé nagyon sok menedékjogot kérő igyekszik eljutni, Eritreával két milliárdos projektet szeretett volna támogatni a bizottság. Ez a, ez a kormány Eritreátában hát azt nyilatkozta, hogy az ember csempészet szervezői nyugati szervezők Európából. Önök kivel szeretnének együtt dolgozni, ha ennyire korrupt a kormány? Úgy tűnik, hogy újabb elnyomást finanszírozunk el ezzel, ahol rengeteg újságíró van börtönben. Második projekt az igazságügyi rendszer kialakítása. Az alkotmány sosem valósult meg, és még büntető törvénykönyv sincsen. Itt kivel szeretne a bizottság együtt dolgozni? Köszönöm szépen, Verzsia kolléganő. Másfél percen Sargentini asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Véleményem szerint, elnök úr, itt az Eritreával kapcsolatban ma folytatott vitában főleg arról van szó, hogy Nimicsa biztos úr Addis Abebában mit mondott márciusban eh, a sajtó előtt. Ott eh, fejlesztési együttműködésről szólt az országgal, ami hozzá és ez ugye nagyon nagy meglepődést okozott, hiszen nagyon sokan menekülnek az országból, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen segítséget hozna ebben a helyzetben, hogyha átterveznék a fejlesztési együttműködést. A múltban természetesen voltak európai fejlesztési pénzforrások Eritreja számára, a pénz ugyanakkor nem lett elköltve, mert olyan országban kívántak nagy infrastruktúrás beruházásokat lefolytatni, ahol az emberek nem önkéntesen végezték ezt a munkát, hanem gyakorlatilag kötelezték őket. Gyakorlatilag rabszolgaként dolgoztak az építkezéseket. Tehát a pénzt nem költötték el. Én nagyon is el tudnám képzelni, hogy itt most megint újra megpróbálunk majd pénzeket allokálni Eritrea számára, de úgy gondolom, hogy öt év eh, után meg kell vizsgálnunk, hogy mennyire tudjuk elkölteni a pénzt. És zárásképpen elmondanom, hogy egy olyan pillanatban, amikor eh, megpróbáljuk kialakítani a fejlesztési együttműködést, és egy idejűleg ezzel bevándorlókkal, menekültekkel kell szembenéznünk, úgy gondolom, hogy eh, javítani kell az együttműködést, a gazdaságot ott, és az majd csökkenti a migrációt. Fontos, hogy ott az embereknek egy jobb életük legyen. Köszönöm szépen, Sargentini kolléga, most pedig kettő percben James képviselő asszony kap szót. Köszönöm. Kilenc nappal ezelőtt Gil kollégám fölállt a plenárison Strasbourgba, és azt mondta, hogy a fejlődő világnak kereskedelemre van szüksége, nem segélyre. Ezen a héten látható ezen a példán keresztül, hogy miért van ez. Eritrea Eritreának nagyon rossz a hírnem emberi jogi szempontból, illetve sajtószabadság szempontjából. Tavaly egy független ENSZ egy előtt nem engedtek be, mert nagyon féltek attól, hogy mit látnak ott, és nagyon rossz a helyzete az országon belüli újságíróknak is. A helyzet azonban az, hogy a fejlődő világ eléggé álszent azzal kapcsolatban, hogy mit ér el a fejlesztési segély. Diktátor vezeti az országot, de mégis adunk fejlesztési segélyt. Beszélünk a migráció okainak felszámolásáról, és mégse teszünk semmit, elszámoltathatóság nélkül, elszámoltathatóság nélkül adunk segélyt, és az igazi bűnösökkel nem foglalkozunk. Eritrea GDP-je 2,1%-kal növekedett idén, és ez 2013-hoz képest megkettőszörözött növekedés. Ebben az országban rendkívül sok ásványkincs van, a legtöbb ország csak álmodozna ennyi ásványkincsről. Eritreát rá kell kényszeríteni arra, hogy a teljes bányász alapú gazdaságot diverzifikálja az embereknek, munkahelyekre, munkai biztonságra van szükség, lehetőségre, hogy a szegénységből kilábalhassanak. És a külföldi segélyek ezt nem érhetik el. Óvatosan kell a segélyünkkel bánni. Mit kérünk ezért cserébe Eritreától? Nem hiszem, hogy ezen cél érdekében munkálkodunk most. Köszönöm szépen. James képviselő azt mondja, most egy percben Borgézió képviselő kap szót. Beszélünk az imént arról, hogy kritériumai vannak, vagy feltételei az fejlesztési segélyeknek. De azt hiszem, hogy a teljes EU-afrikai együttműködés egy kudarc. Eritrea is kiváló példája ennek. Minek adjunk Eritreának pénzt, hogyha tudjuk, hogy az eritreai nép életkörülményeit nem javítjuk? Ezért senki nem e, kerül szabad, e, senkit nem engednek ki, és csak a korrupt rendszert segítjük. Közösségi alapokról van itt szó, ezeket általában ugye komolyan kell ellenőrizni. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy az eljárás átláthatóságáról meggyőződjünk, illetve hogy elemezzük, hogy van-e értelme annak, hogy ezeket a segélyeket folyósítjuk. Semmi értelme annak, hogy egy, hogy a, egy adott pénzösszeget kétszer költsük el. Hihetetlen igazságtalanságokat követnek el ebbe az országba. Az elnök elveszi a mikrofont. Kettő percben Andaktuson kolléga kap szót. Köszönjük szépen Borgézió úrnak a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr, itt a parlamentben az Eritreának nyújtandó fejlesztési segéről vitatkozunk, és azoknak is az emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatos összefüggéséről. Egy számot mondanék, 5000. Június másodikán, kedden. Letartóztattak egy Európai Uniós polgárt és 2001 óta a leg legszigorúbb és legsúlyosabb feltételek mellett tartják fogja az, fogva az országban, nem tarthat kapcsolatot a külvilággal. Ez az egyik legsúlyosabb emberi jogi jogsértés ebben az országban. Nyomást kellene gyakorolnia az Európai Uniónak az eritreai diktatúrára hogy ez megszűnjön. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia megpróbálta elérni, hogy a külföldi eritreai nagykövetségek befolyást gyakoroljanak a külföldön élő eritreaiakra. Talán hozzá tudunk járulni ahhoz is, hogy az oda menő pénzek eh, meg legyenek állítva. Itt az Európai Unióban azon kell dolgoznunk, hogy az eritreai rezsimet valahogy aláássuk, és az illegális adóbevételek, az illegális adóbehajtásnak, az eritreai hatóság illegális adóbehajtásának is elejét vegyük. Az emberi jogok betartásával fel kell szólítani őket. 5000 nap telt el azóta, börtönben van, az eritreai börtönök tele vannak más egyébként ártatlan fogvatartókkal, fogvatartottal is az Európai Uniónak itt világos követeléseket kell megfogalmaznia. Köszönöm szépen, a Kuszon kolléga, most pedig Kienge képviselőasszony kap kettő percben szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. 2015 eleje óta több mint tízezer eritreai menekült ért az olasz partokra. Eritreából emberek tízezrei menekülnek. Ez, sokszor ezrek halnak meg az út alatt, a végtelen úton. Nagyon nehéz erről úgy beszélni, hogy ne lássuk magunk előtt azoknak az embereknek az arcát, akiket élet, akik, akik nem érik el életükben az európai partokat. Nagyon nagy a vér áldozat, amit az eritreai nép ad, és úgy gondolom, hogy mindenképpen az segíteni kell ennek az országnak a fejlődését. A humanitárius segélyek amelyet Eritrea kapott, abban a keretben történt, hogy szeretnénk Eritrea sorsát befolyásolni. Mindenképpen tabuk nélkül kell párbeszédet folytatni Eritreával, hogy a demokratizációs folyamatot elkezdjük. Ki kell állni európai céljaink és értékeink mellett. Fontosnak tartom azt is, hogy végére járjunk, hogy mi történik a fejlesztési pénzékkel. Elérik-e a lakosságot? A lakosság profitál ezekből? Garantálnunk kell, hogy a humanitárius szervezetek dolgozhassanak, működhessenek Eritreában. Nem ignorálhatjuk azt, hogy ami tehát tisztában kell lenni azzal, hogy a mi felépésünknek milyen hatása van a régióra, nem lehet a földközi tengerből temetőt csinálni. Bátornak kell lennünk, és amint lehet a párbeszéd útjára lépni, meg kell törnünk a csendet. Köszönöm. Köszönöm szépen Kienzse kolléga, most Uljavsztovszki kolléga kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Európának kötelezettség Eritreával szemben, azzal az országgal szemben, ahol a szociális helyzet igen súlyos, és ahogy egy brutális eh, kormány van hatalmon, eh, hogy több dolgot is teljesítsen. Nagyon negatív, gyarmati időkből származó tapasztalatai vannak ennek az országnak, és ezek a tapasztalatok adott esetben most is csak erősödnek. A szabad világ nak most lehetősége van arra, hogy olyan jelenségekre reagáljon, mint például az emberi jogi jogsértések és hasonlók, mindenképpen álhatatosan kell fellépnünk a társadalmi erőszak ellen, és a fejlesztési segélyünknek a felhasználását mindenképpen gondosan ellenőriznünk kell. Sargentini mondja, egyet értek abban, hogy Vizsgáljuk meg, hogy az eddigi segély milyen hatást váltott ki, nem szabad, hogy a pénzeket elfecséreljük. Nézzük meg, hogy mi történik az általunk adott pénzekkel. Fontos, hogy a céljainkat megtartsuk. Köszönöm szépen, Ujjasztovszki kolléga, most pedig Spinelli kolléga kap egy percben szót. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelmű, hogy az Európai Unió hogy kívánja megállítani a migránsokat erővel, mielőtt beszállnának a hajókra, vagy, vagy mikor megérkeznek. A diktatúrákat támogatjuk, hogy azok majd az exoduszt, az exoduszt folytatják. Hát Eritrea ékes példája ennek. Biztos úr. Próbálja meg belebújni a menekültek bőrébe. Európa a menekülteket vagy az embercsempészek karjába irányítja, vagy Líbiában menekültáborokban, vagy visszafordítja őket. Nem tudom, hogy ön hogy érzi magát, de tudom, hogy a menekültek hogy érzik magukat, akik falakat, falakkal találják magukat szemben. Köszönöm szépen, Spinelli kolléga, most Szabályos kolléga kap egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. A svéd kolléga Dávid Iszakról beszélt, egy olyan svéd újságíróról, aki Eritreában 2001 óta raboskodik. 5000 napja. Ez majdnem 14 nap, 13 év és 150 nap, hogy egészen pontosan akarom fogalmazni. Azt mondja Iszák, hogy nem ő az egyetlen, aki ártatlanként a véleménye miatt ül a börtönben. Valamit elért ugyan a svéd diplomácia eh, annak érdekében, hogy ki engedjék a börtönből. Azt mondta az elnök 2009-ben, hogy pert fognak lefolytatni ellene. Most a kérdésem az, hogy a svéd, svéd részről semmiféle költségvetési segítséget nem adunk Eritrea számára. Mit kíván az Európai Bizottság és az Európai Unió egyáltalán tenni annak érdekében, hogy tényleg elérjük, hogy itt egy európai polgárt az eritreai börtönből kieresszenek. Köszönöm szépen, Szabályos kolléga, most pedig egy percben Epitideos kolléga. Kapszót! Köszönöm szépen. Az Európai Unió Afrikában több országnak, többek közt Eritreának próbál meg segíteni. Ott mind az emberi jogokat szisztematikusan megsértik, és ez egy jó példája annak a mentalitásnak, amit az Európai Unió megvalósít. Nem vizsgálják a céloknak a teljesítését, a célszerűségét a pénzköltéseknek és azt láthatjuk, hogy egyre inkább az a tendencia mutatkozik, hogy a emberi jogokat és a jogállamiságot megsértő országokkal veszünk föl és építünk ki kapcsolatot. Nyilvánvalóan az Európai Unió számára ennek az ország nagyon a stratégiai jelentősége van, és e, e, sajnos ezek a stratégiai érdekek oda vezetnek, hogy olyan országokat veszünk fel az Európai Unióba, akik még a kopenhágai kritériumoknak sem felelnek meg. Jó lenne, hogyha ezt abba hagyná az Európai Unió, hogyha az Európai Unióban értékeket, e, értékközösséget akarunk, akkor ezeket az értékeket nekünk magunknak is tiszteletben kell tartanunk. Köszönöm szépen, Epitideus kolléga. Mikro try harder? Yeah, now yes? Yeah, finally. Vielen Dank, Herr President. European Development Aid must have the objective. Az Európai Fejlesztési Alapnak a célja, hogy segítsük ezt az országot. Az EU delegációjának azonban nyomon kell követnie az a felhasználását. Nagyon fontos a politikai párbeszédet az emberi jogokról, a kotoni megállapodás 8 cikke alapján erősíteni, illetve a civil társadalom közvetlen támogatása emberi jogi harcosok védelme. A az eritreai kormány nem működött együtt az ENSZ megfelelő bizottságával. Ezek a tények aggályt váltanak ki arról a döntésről, biztos úr, hogy folytassuk-e a segítségnyújtást. Nincs bizonyíték arra, hogy ténylegesen változott az emberjogi helyzet Eritreában. Egészen addig, amíg be nem engedik az ENSZ megfigyelő bizottságát, fontos, hogy felfüggesszük a segítségnyújtást. Köszönöm. Köszönöm. Runzulika kolléga, Demes Mákár képviselő kapszót.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 af te wijken. ontwikkeling en mensenrechten moeten hand in hand gaan. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Önnek igaza van az, hogy az izoláció módszere gyakran nem célra vezető, de a kérdés az az, hogy hogyan kezdjük a párbeszédet a rezsimmel. Az egyik legelnyomóbb jellegű kormányzás van Eritreában. Egy olyan országról van szó, amely a leginkább izolált országok közé tartozik, három leginkább izolált ország közé, és a korea mellett, tehát ezen a listán Eritrea előkelően szerepelne. Tehát nagyon fontos a fejlesztési együttműködésben innovatív módszereket keresni. Mondanék egy példát, Nemzetközi Szövetsége a fogyatékkal élőknek még Észak-Koreában is projektet valósítanak meg, hogy segítsék a nehezen hallókat. Tehát fontos a kormányt lépésenként meggyőzni arról, hogy ezek a kérdések nagyon fontosak. De ez egy kérdés önhöz, elnök úr. A regionális együttműködésnek van-e vajon itt esélye? Elnék, köszönöm szépen, Hantala, képviselőasszony. Most Stücher kolléga kap szót egy percben. Köszönöm szépen. A holland nemzet az adó emelések alatt nyög. El tudja azt képzelni, hogy ezek az emberek hogyan érzik magukat, amikor azt hallják, hogy az Európai Bizottság 12 millió eurót fog átutalni az eritreai rezsim vezetőinek, Eritreájának, annak az országnak, amely a legszegényebb ország a világon, és amely a sajtószabadság indexet illetően is a sereghajtók között van. Elnök úr, hogyan tudom ezt az Isten nevében elmagyarázni a holland adófizető polgároknak? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Stücher kolléga, most pedig Gomes asszony következik egy percben. Köszönöm szépen. David Isaac Gott tíz évvel ezelőtt zárták börtönbe, ő eritreai és EU-s állampolgár, Eritreában nincs sajtószabadság, és a politikai bártokat is betiltották. Kényszermunka, végtelen katonai szolgálat, hát ezek ez elég ok ahhoz, hogy több ezer, eur, több ezer eritrei hagyja el az országot és embertelen viszonyok között kell az eritreiaknak ezt a szolgálatot teljesíteni. Háromszorosára növeli a bizottság a fejlesztési segélyt, ez egész biztos kudarc, hiszen hihetetlen elnyomás alatt élnek az eritreai emberek. Nincs semmiféle stratégiai vízió vagy előrelátás a bizottság és a tanács politikájában. Azt, azért teszik mindez, hogy ne, ér, ne érkezzenek menekültek Eritreából ide, egész biztos kudarc lesz ebből. Péri für eine Minute. Páncéli úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem meglepő. Eritrea ékes példája annak, hogy milyen körülmények között nem kell támogatni egy országot. Azért szeretnénk a fejlesztési szegét meg sokszorozni, hogy kevesebb menekült érkezzen ide. Mindezt egy olyan országban tesszük, ahol semmit nem érnek az emberi jogok. Ez egy nagyon komoly ellentmondás, nehéz ebből kilábalni, ezt feloldani. Nem tudunk segíteni azoknak, akik a leginkább rászorultak, és semmiféle garancia nincs arra, hogy ez a pénz eléri azokat, akik rászorulnak. Akkor mit tegyünk? javaslatában új garanciák kellenek. Az UE delegációnak folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy mi a pénz sorsa, illetve az emberi jogi párbeszédben egy új fejezetet kell nyitni. Csak ezzel a feltétellel tudom elfogadni ezt a bizottsági javaslatot. Köszönöm szépen, Pánceli kolléga. Ezzel a hozzászólók listáját lezártuk, és áttérünk a spontán hozzászólásokra. Két hozzászóló val több van, mint amennyi időnk erre a pontra. Nem fogadok el további hozzászólót a jelenlegieken kívül. Elsőként McGuinness asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy beszélnünk kell Eritreáról és az összes olyan országról, ahol a korrupció elterjedt, az emberek be vannak börtönözve, hogy sőt kollégáinktól hallottuk, nem hagyhatjuk őket magukra. És Irak és ezen országok között meg vagyunk ragadva. Ha Tula asszony tett javaslatot arra, hogy hogyan tudjuk megnyerni ezt az ügyet anélkül, hogy a pénz elveszel, nigériai vezetőről hallottunk, illetve etióp vezetőről, hogy hogyan kezelik a Boko Haram hatását. Vannak, akiknek nincs tető a fejük felett, nincsen élelmiszerük, és biztos úr joggal említette azt, hogy ezeket a problémákat meg kell oldanunk, hiszen ezt nem tesszük meg, akkor a beondolási hullámok olyan mértéket érhetnek el, amelyet már nem tudunk megoldani. Tehát igenis a helyszínen kell ezeket a kérdéseket megoldanunk, és még akkor is, hogyha a politikáink nem sikeresek mindig, fáradoznunk kell, hogy javítsuk azok életét, akik ilyen súlyosan, súlyos mértékben érintettek. Elnök, köszönöm szépen. Kabutó kollégám. le tensioni in eritrea riguardano molto. az eritrei feszültségekhez az eu nak is köze van nagyon komoly migráns nyomás helyezkedik ránk a földközi tengeren kívánnak át haladni az eritreiek, csak a jövőjük számít. Nagyon sokan indulnak útra, férfiak, nők, gyerekek, kisbabák is. Az emberi jogokat sárba, tip, sárba tiporják Eritreában. Úgy gondolom, hogy a úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy világosá tegyük a helyzetet, hiszen a helyi kormány a szemszedes országokkal való viszonyát is arra használja fel, hogy megpróbálja elnyomni a polgárokat az alapjogokat kéne, illetve az alapszabadságokat segíteni Eritreában. Köszönöm szépen, Kaputó kolléga, most Marias kolléga kap szót. Köszönöm szépen. Eritreában börtönözik, börtönözik be Afrikában a legtöbb újságírót, ez gyakorlatilag nyílt. Ez egy szabad ég alatti börtön. 20 éve van szükségállapot Eritreában, a kormány aláírta a kotonai egyezményt, de ezt nem fogadta meg. Az embereket alultápláltak, és, épp, és az következménye mindennek az, hogy rengetegen hagyják el az országot. Igazi demokratikus reformokra van szükség Eritreában, jogállamot kell létrehozni. Ha fejlesztési segélyt adunk, akkor a szegényeken kell segítenünk, nem az oligarchákon. Az EU nem ad fejlesztési segélyt Eritreának, hogyha nem hagynak fel végleg az emberi jogsértésekkel. Köszönöm szépen, Marias kolléga. Lett volna még néhány másodperce. Lett volna még néhány másodperce. Én csak azért kopogtam, mert túl gyorsan beszélt, és a tolmácsok nem tudták már követni. Most Jakovcsics kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Eritra összehasonlításban az afrikai kontinens Észak-Koreája, diktatúra van, nem tartják tiszteletben az emberi jogokat, ezt mind nagyon jól tudjuk, tisztában vagyunk azzal, mi történik ebben az afrikai országban, és felvetődik a kérdés, hogy vajon kiegyensúlyozott politikát folytatunk-e. Azt gondolom, hogy amit Mimica biztos elmondott beszédében, azt mondta, hogy ennek az egyensúlynak nem az a célja, hogy a hatalmon levő kormány segítség az alapok, hanem olyan projekteket szeretnénk támogatni, amelyek ilyen vagy olyan módon az ott élő lakosság életét, életszínvonalát javítják illetve fontos, hogy ne kelljenek át a, a földközi tengeren. Támogatom ezt a bizottsági projektet. Petír kolléganő. Elnök úr, Eritreán a helyzet vészhangokat kongat meg, és Észak-Órával együtt Eh, elmondható Eritreával az, hogy nincsen szabadság, és a legtöbb újságíró van itt bebörtönözve. Nem csak az újságírók számára veszélyes ez az ország, hanem üldözik eh, a van különböző vallásokat is. Nagyon sokan élnek szegénységi köz alatt, és eh, korlátlan idejű kényszermunkát, katonai szolgálatot kell, hogy betöltsenek. Négy millió, illetve 4000 eritreai kell útra havonta. Nem tudunk addig eh, fejlődésről beszélni, amíg az emberi jogokat nem sikerült eh, tiszteletben tartani, és eh, inkább vállalják a halált, mint sem, hogy inhumános körülmények között érjenek. 14 ezer eritreai érkezett Olaszországba, és fontos, hogy az Európai Unió megoldja ezt a problémát. Kerül. Köszönöm. Már régóta kérem azt, hogy gondoljuk újra a fejlesztési segélyt, főleg olyan országoknak ítélt segélyt, amelyek, ahol korrupció van, ahol autokrácia van, ahol diktatúra van. Eritrea is ilyen ország. 91 óta ugyanaz az elnök, nincs alkotmány, nincs független bíróság, nincsenek választások, és nincs sajtószabadság. Az erre vonatkozó világindexen az utolsó Eritrea. Tehát újra kéne ezt gondolni. Mit csinál a bizottság? Meg háromszorozza a finanszírozást, jó lenne, hogy a menek, hogyha újra gondolnánk eh, mi ez, tehát a menekültek eh, helyzetét rövid javítani kell, de legalább alap emberi jogi ellátást eh, vagy körülményeket kell biztosítani Eritreában a polgároknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kelly kolléga, most pedig Schwab kolléga kap szót a spontán hozzászólások lezárásaképpen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Eritrea számunkra, európaiak számára nagy dilemma, hiszen az egyik oldalon teljesen nyilvánvalók az emberi jogi jogsértések, a sajtószabadság korlátozása és a demokratikus jogok megnyilvánulása, és ez mindenképpen megkérdőjelezi, hogy akarunk-e ilyen országgal fejlesztési együttműködés folytatni. Másodszorban, vagy másrésztről azonban, és ez megmutatott ebben a vitában is, rendkívüli nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy az ott élő emberek, az ott nehéz körülmények között élő emberek, valamifajta perspektívát kapjanak az európai fejlesztési segélyek, fejlesztési együttműködés által, és az országban maradjanak, és ne legyenek kiszolgáltatva azoknak az embercsempész bandáknak, akik a földközi tengeri hullámsírba csábítják őket. Úgyhogy úgy gondolom biztos úr, hogy itt egy kiegyensúlyozott választ kell találnunk, nem csak azt kell, hogy mondjuk, nem szabad csak azt mondanunk, hogy növeljük a fejlesztési együttműködésre fordított költségvetési forrásokat, hanem azt gondolom arról is gondoskodnunk kell, hogy az a rezsim, ami ilyen, ilyen körülmények között tartja az embereket, világosan meghallja a hangunkat, és a helyzetet javítsa az országban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Schwab képviselő úr. Ezzel lezárjuk a spontán hozzászólásokat. A, zárá, a vita pedig Mimica biztos úr kap ismételten szót. I agree with the... Tisztelt képviselők, egyetértek az aggályunkkal, az, ahogy elítéljük a, a diktátorokat Eritreában, illetve az emberi jogi helyzet miatti aggályokat. Figyelme kell vennünk, hogy nagyon nehéz összefüggésben dolgozunk, Két lehetőségünk van, vagy felfüggesztjük az összes támogatási programot, vagy pedig eh, segítségnyújtásunkat jobban összpontosítjuk azokra, akiknek erre leginkább eh, szükség van erre. Úgy érezzünk, hogy sokkal jobb Eritrával folytatni a párbeszédet a különböző eszközökkel. Természetesen szoros figyelemmel követjük az emberjogi helyzetet Eritreában, javaslataikat eh, figyelmen követtem, és ezeket figyelembe veszünk majd a Nemzeti Indikatív Programok kialakításánál is, a 11-es Európai Fejlesztési Alapnál, annak érdekében, hogy az emberek igényeit vegyük jobban figyelembe, és ne a kormányin, illetve hogy a bevándorlás alapvető gyökereit megragadjuk. Rögzítettük azokat a javaslatokat, amelyek a regenes étmögörös jogi használására utaltak, illetve arra, hogy nemzetközi, illetve európai szankciókat kell kivetni az eritreai kormányra. És nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy legfőbb célunk a lakosság életének javítása, élethelyzetének javítása. Éppen ezért nagyon fontos Eritrea stabilizálódásához hozzájárulunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mimica biztos. Ezzel lezárom ezt a vitapontot. A következő vita a tanács és a bizottság nyilatkozatai kibertámadások a média ellen a kiberbiztonság fenyegetettségének új szintje, és Kanyina Lukasevica miniszterasszonynak a dokszót parancsolja.